Nagyon fontos az, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük a képzésre, és így megtalálni a helyüket a társadalomban. Köszönöm szépen, kedves kolléga! Ezzel befejeztük ezt a vitát. A szavazásra holnap kerül sor 12 órakor. A napi rend Ármz asszony jelentése szerint a bulgári közlövő atomerőmű 1-4-es blokkjának leszerelésével kapcsolatos közösségi pénzügyi támogatás ügyében. Kozlodói program. A vitát indítandó négy percre szót kap Harms asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy vonalú a hozzászólási idő kiosztása ma este. Először érdekes vitát szeretnék bevezetni. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság már folytatott egy fontos vitát az atom hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban. Nem mindenben értettünk egyet, de egy dologban azért egyet értettünk. Bulgáriának európai támogatást kell nyújtani a leszerelés, a négy reaktor leszerelésének a költségeihez. Ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Bulgária 2006-ban 340 milliót kapott, 2007-ben, 2007-től 2008-tól 253 millió eurót, és 2009-ben 89,5 millió eh, érkezett Bulgáriában, és holnap döntünk a szavazáson további szolidáris pénzekről az Európai Unió részéről, amelyek 300 millió eurót tesznek ki. Ez a szolidaritás azért, erre a szolidaritásra azért kerül sor, mert Bulgária vállalta a csatlakozási tárgyalások során és a csatlakozási szerződésben, hogy a biztonság, hogy a kozlodói berendezés biztonsági hiányosságai miatt ezeket a reaktorokat leszereli, leállítja. A jelentésemmel megpróbáltam azt, ezt a, a támogatásnak az utolsó szeletét megindokolni, illetve ezzel kapcsolatban szerettem volna egy módosítást elérni. Azt szerettem volna elérni, hogy az a pénz, ami most már nem közvetlenül a leszerelésre fordul, és a, a hulladék ártalmatlanítására ö, kerül felhasználásra, ez kb. 120 millió euró. Nos, hogy legalább ezeknek egy részeit részét beruházzuk más célokra, mégpedig tervezésbe és előkészítésbe, ami a, a radioaktív hulladékoknak az elhelyezését, végelhelyezését jelenti. Bulgáriában ezzel igazándiból még eddig nem foglalkoztak, és ezt nagyon fontosnak tartom pedig. Sajnos nem sikerült a, a szakbizottság többségét megnyerni ennek az ötletnek, mégis azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ami a kompromisszumokat illeti, a szakbizottságban sikerült eh, a holnapi szavazásra bizonyos kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, és a módosításaimmal megpróbáltam két dolgot eh, biztosítani. Egyrészt összefüggésben a lesz, összefüggésben a leszereléssel, az ártalmatlanítással, illetve az elhelyezéssel és a köztes vagy átmeneti elhelyezéssel azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság folyamatosan követni azt, hogy mennyi pénzbe kerül az, ami kozlodóiban történik, mennyi pénzre van szükség a leszereléshez és az ártalmatlanításhoz és a végleges elhelyezéshez magas szintű biztonsági sztenderdeknek megfelelően kell ezt biztosítani. Másodszor azt szeretnénk elérni, hogy az a pénz, amit most ezt a pénzt, amit most Bulgáriába küldünk, ezt ne széniparba való beruházásra fordítsák, ezt ugyanis még az eddigi jelentésből nem, ben nem zártuk ki. Egyébként örülök annak, hogy ez a jelentés tulajdonképpen csak egy kezdeti lépés, egy derűs politikai vita kezdeti lépése. Reméljük, hogy Ötinger úrral még folytatjuk ezt a vitát. A végleges elhelyezéssel kapcsolatban várjuk az irányelv eh, javaslatot. Köszönöm szépen, háromszasszony. A bizottság nevében válaszol Öttinger biztos úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők, a plenáris hét harmadik estején is szerepel a napirenden egy energia téma. A mai napon az EU pénzügyi támogatásáról beszélünk, a koszilodói reaktor leszereléséről van szó. Ez egy érzékeny téma, éppen ezért üdvözlöm a konstruktív hangulatot. Köszönöm még egyszer Harms képviselő asszonyal, aki a jelentés készítője, nagyon tárgyilagos vitát folytattunk, és persze az összes szakbizottsággal. Örülök, hogy a, bizo, hogy a jelentés a bizottság javaslatát jó részt támogatja. Először is köszönöm a támogatást ahhoz, hogy további 300 millió eurós finanszírozásra nyílik lehetőség az európai költségvetésből. Ez összhangban van az EU érdekeivel, és így fent tudjuk tartani a nukleáris területen a biztonságot. Másodszor ide tartozik az is, hogy a további segítségnyújtás a leállítás célját szolgálja, és a 180 milliós euró megfelelő mértékű támogatásnak bizonyul, és a nem kellő tartalékképzés révén, és ebben is egyetértés van közöttünk, ennek történelmi okai vannak persze, hogy miért nem képeztek tartalékokat Minden esetre szükség van egy adott magas szintű biztonságra, amit be kell tartani, hogy a környezetet és az embereket védeni tudjuk, és ebben is támogatást kaptunk ami a módosító indítványokat illeti, itt hangsúlyozni szeretném, a javasolt módosítások jelentős részét el tudja fogadni a bizottság. Nem akarok most mindegyikre kitérni, idő okánál fogva. Számunkra két nagyon fontos témában szeretném a bizottság álláspontját a nyilvánosság előtt képviselni. Itt módosító javaslatok is születtek a jelentésben, és az indokolásban is külön szólt erről Harms asszony. Egyrészt arról van szó, hogy folytatódjék -e a támogatás az energiaszektorban. A bulgár kormány kifejezett kérése mellett további érvek is vannak arra, hogy továbbra is pénzügyi támogatást biztosítsunk az energiaszektor fejlesztésére. Egyrészt a Litvániával való egyenlő elbánás, illetve a szlovák köztársasággal való egyenlő elbánás, ahol megfelelő intézkedéseket terveztünk be 2013-ig támogatásképpen, aztán pótkapacitások kialakítására is szükség van, illetőleg energiahatékonysági intézkedésekbe kell investálni. Bulgáriában óriási potenciál van a szénerőművek területén az energia megtakarításra. A következő pont pedig az atomerőművek leállításával az áramtermelési kapacitás Bulgáriában lényegesen megváltozott. Ez a hálózatot komoly feladatok elé állítja, hiszen ezt stabilizálni kell és biztosítani kell, ehhez is támogatásra van szükség. A bizottság éppen ezért indokoltnak tartja, hogy megfelelő intézkedésekhez továbbra is támogatást nyújtsunk az energiaszektorban. Ide tartozik például a hálózati infrastruktúrába történő beruházás is. A másik a geológiai végelhelyezés témája a kiégett fűtőelemek esetében a bizottság támogatja azt a véleményt, hogy ki kell alakítani egy biztonságos tároló lehetőséget a kiégett fűtőelemek számára. Egy ilyen szükséges megoldás fejlesztése azonban a kozolodói program keretei között a pénzügyi támogatás itt nem alkalmazható, itt versenytorzulásra kerülhetne sor, hiszen ez egy kötelezettség valamennyi államra nézve, akiknek van atomenergia programjuk, és annak ellenére, hogy a végső elhelyezés a kiégett fűtőelemek esetében a nukleáris hulladék gazdálkodás egy része, azonban ez túlmegy a leállítás, a leszerelés kérdésén, köztes tárolásra is van szükség, amit viszont már az eddigi pénzügyi támogatás részben fedez egy végső elhelyezés kérdés, ez fontos dolog és konzekvens dolog, viszont nem közvetlenül jár együtt a négy egység leállításával a bulgár atomerőműben. Mint már az imént elhangzott, a végső elhelyezés témájával foglalkozni kell, és még ebben az évben a rádióaktív hulladékok kezelésére vonatkozó javaslat születik majd, és itt szóba kerül majd a kiégett fűtőelemek végső elhelyezése is. Örülök, hogy részt vehetek ebben a kérdésben is majd egy aktív vitában. Szeretném most viszont röviden a mai, napot, mai napon a véleményünket összefoglalni. A bizottság üdvözli, hogy a parlament egyetért a bizottsággal abban, hogy Bulgáriának a következő négy évben 300 millió eurós támogatást adjon. Üdvözlendőnek tartjuk azt is, hogy a súlypont továbbra is azon a támogatáson nyugodjék, hogy a megfelelő leszerelési intézkedéseket tegyék meg, és üdvözlendőnek tartjuk azt is, hogy az energiaterületen további projektek támogatásával is egyetértenek. Az további finanszírozás támogatását az Európai Unió szolidaritására kifejezésnek tartom Bulgáriával, és ez hozzájárul Európa nukleáris biztonságához, de azon túlmenő biztonsághoz is. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig a Környezetvédelmi Bizottság nevében két percben Párvanova asszonyát господин председател господин комисар уважаеми колеги! като докладчик в комисията по околна среда Köszönöm szépen az MV szakbizottság raportőrjeként szeretném támogatni, amit az előbb elhangzott. Örülök, hogy annak a, az az irányvonal, amelyet a jelentésben próbáltam megvalósítani, elfogadásra talál, és az egyes, négyes blokk leszerelés elé nem gördül akadály. 2009-re ezt nem, lehet megvalósít, nem lehetett megvalósítani, és további közösségi támogatás szükséges a biztonságos leszereléshez, azért, hogy megfeleljünk a legmagasabb biztonsági követelményeknek. ezt finanszírozni kell, ez különösen fontos, hogyha a környezetvédelemre, az energiára és az energiaellátás biztonságára gondolunk a régióban. Politikai ö, okokból ö, viták voltak ö, az ügy kapcsán, de a ö, cél ö, közös a biztonságos leszerelés és méltányos ö, kárpotlás ö, Bulgáriának a fenntarthatóbb energiapolitika ö, megvalósítása érdekében. Hámszaszonynak el szeretném mondani, ö, hogy a aktív hulladék vég végső elhelyezése nagyon érzékeny kérdés, de nem olyan kérdés, ami csak Bulgáriában merülne fel, ez kihívás európai szinten, európai szintű stratégia szükséges. azt mondja, szeretném elmondani, hogy Bulgáriának nem célja további erőműveket lignit, illetve szín alapon létrehozni. Minden kötelezettségvállalásunkat tartani akarjuk, és megfelelni az európai szabályozásnak és a modern technológiának Bulgária felelős ország. Gracias, señora Parvanova. Köszönöm szépen Parvanova asszonynak. Engedjék meg, hogy mindenkit emlékeztessek arra, hogy nagyon fontos lenne, hogy egy kicsit lassabban beszéljenek, mert mert a tolmácsok folyamatosan nyomkodják az SOS gombot, mégpedig azért, mert lehetetlen követni a túl gyors beszélőket. Úgyhogy csak azok értik meg önöket, akik értik az anyanyelvüket, más nem. Úgyhogy kérem, lassabban beszéljenek. Máshogy, ahogy mondtam, képtelenség folytatni a tolmácsolást. Most pedig folytassuk a hozzászólásokat. A frakciók nevében az első hozzászóló Urucsev képviselő két perc a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások során és bizonyos politikai erők által gyakorolt nyomás alatt Bulgária beleegyezett abba, hogy négy, négy koszodói reaktort bezárja, leállítja mégpedig bizonyos megállapodott feltételek mellett. Az Európai Unió pénzügyi segítséget nyújt ehhez 2007 és 2009 között a megállapodás szerint, és ezzel segíti a leszerelést és ezeknek az egységeknek az idő előtti bezárását. Az Európai Unió garantálta azt, hogy továbbra is támogatást nyújt 2010-től 2013-ig. Így módon legalábbis a pénzügyi segítségnyújtással az ország egyenlő feltételeket kap ugyan Szlovákiával és Lettországgal, amely országoknak ugyanúgy az atomerőműveiket idő előtt le kell állítaniuk. A tagállamok közötti szolidaritás és az egyenlő elbánás elve alapján az Európai Bizottság ezt a javaslatot nyújtotta be. A további pénzügyi segítségnyújtás nem kompenzálhatja azokat a, azt a milliárdos veszteséget, amelyel szembenéz az ország a korai leállítás miatt. Nagyon nagy szükségünk van a segítségnyújtásra, hogy a leszerelést folytatni tudjuk, e, amely, amire ugye a pénz nagy részét fordítani fogjuk. Nem kevésbé fontos az energia e, rendszernek a módosítás, az energia hatékonyságnak a növelése és e, az energia megtakarítás. Az a jelentés, amelyet az ITRE szakbizottságban szavaztunk meg nagy többséggel, hangsúlyozza ezeket a kérdéseket. Ezért nem értünk egyet a szén alapú e, erőművek elleni e, megfogalmazásokkal. A vita e, folytatódik az Európai Unióban. Azt javaslom, hogy támogassuk az Európai Bizottság javaslatát, és az új, zöldek által javasolt új öt módosító javaslatot pedig utasítsuk el. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig a szocialista és demokrata frakció nevében Kalfin következik, négy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, először is hadd köszönjem meg a bizottságos raportőrnek a kiváló munkát, és Ötinger biztosnak személyesen azt a dokumentumot, amit bemutatott. Köszönöm Hárvzasszonynak, a jelentéstevőnek az erőfeszítésért, ez a téma igen érzékeny az európai polgárok számára. Bulgária erőfeszítésének támogatásáról van szó, amikor az atomerőmű négy blokkjának leszereléséről van szó amikor Bulgária belépett az EU aláírta a csatlakozási szerződés, azt jelentette ez a tény, hogy meg kell feleljen az EU előírásoknak. Ez a létesítmény azonban eddig nem kerülhetett leszerelésre, mert közvetlen és közvetett költségeket jelent, jelentőseket. Ezek finanszírozásában az EU is részt vesz. Az EU ugyanúgy bánik Bulgáriával, mint a másik két frissen csatlakozott országgal, amely hasonló kötelezettséget vállalt. 60 százaléka az alapoknak közvetlen leszerelésre fordítandó, közlődőjében a maradék 40% pedig az energiahatékonyságot kell növelje és a CO2 kibocsátás csökkentését. Szeretném felhívni a figyelmet néhány kérdésre, amely felmerült a vita során. Harms asszony kérdéseit megvitattuk, mi legyen a az üzem, felhasznált üzemanyaggal, a szennyezett üzemanyaggal. Ez Ötinger biztos úr is felvetette. Ez nagyon fontos kérdés, és arra számítunk, hogy az Európai Bizottság ősszel erre külön irányelvet dolgoz ki. A parlamentnek akkor lehetősége lesz alaposan megvitatni ezt a kérdést, mert ez nagyon fontos az európai polgárok számára. Ezért nem gondolom úgy, hogy a parlament döntése a jelen kérdésben a közlődői kompenzáció ügyében prejudikálna arról, hogy ősszel hogyan döntünk. Nem szabad az EU költségvetését veszélybe sodorni. Természetesen nem csökkenthető azon országok felelőssége, amelyeknek ilyen létesítménye van, végső elhelyezési megoldást kell találniuk. A második kérdés, hogyan kell felhasználni az alapokat. Ezek nem használhatók a CO2 kibocsátás növelésére sem Bulgáriában, sem a másik két országban nem is tűnik úgy, hogy bármilyen rossz felhasználás lenne. Tehát koherensnek kell lennie az európai politikának, és azonos megközelítés illeti meg mindhárom országot. Az európai polgár számára nagyon fontos, hogy az alapokat arra használják fel, amire szánták őket, és átlátható módon. Bulgária esetében egy külön alap van, amelyek külön donorok is hozzájárulnak. programokat fogadtunk el az EBRD-vel, és a projektek nem sokára kezdődnek az Európai Számvevő Szék vizsgálata nem sokára megkezdődik, többek között Bulgáriára kiterjedő biztos vagyok, az Európai Parlament oda fog figyelni arra, hogy az európokat hogyan használták fel. Köszönöm szépen, Kalfin úr, a liberálisok nevében asszony kap szót. Uh, thank you, Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Az energia infrastruktúrába való beruházás jelentéstevője vagyok, és a gázellátási jelentésnek az árnyék e, jelentéstevője. Nagyon fontosnak tartom az energiaellátás biztonságát, kulcsfontosságú szerepet játszik Európa ebben. Európ, román román jelentéstevőként külön, illetve képviselőként különös fontosságot tulajdonítok a kozlodúi erőműnek és ennek az atomenergia kérdésnek. A kozlodúi négy erőmű négy kilométerre található Dunától és 150 kilométerre Bukarestől nincsen e, ennek az atomerőműnek megfelelő e, protekciója, nincs, meg, nem, nincs megfelelő védelem e, körülötte, és nagyon veszélyes lehet a vízre és a környezetre. Biztosítanunk kell, hogy megfelelő támogatást állítunk rendelkezésre a leszereléshez, hiszen magas szintű biztonságot kell garantálnunk annak érdekében, hogy megfelelő szakértelmet, valósítsunk meg, és az e, e, nemzetközi elvárásokat teljesítsük. A leszerelésnek nagyon fontos, hogy leszerelés nagyon fontos, hogy megfeleljen bizonyos biztonsági sztenderdeknek, különben az egész régiót veszélyeztetheti. Ez további 300 millió eurót szükségeltet, amelyet az Európai Unió állítana rendelkezésre. Az Európai Parlament e, nemrégiben említette azt, hogy 75 millió eh, eurót állít rendelkezésre a 2010-es költségvetésbe. Ez nem régen történt. Az európai pénzek felhasználásának transzparenciáját is biztosítanunk kell azonban az Európai Bizottságot kérjük, hogy megfelelő eh, információt nyújtson a Bulgária által felhasznált pénzekről, a leszerelésről. Nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottságnak egy specifikus eh, értékelő munkája valósuljon meg, hogy biztosítsuk azt, hogy az EBRD-vel együtt nyújtott 2010 és 2013 közötti pénzek felhasználása átlátható legyen. Számos módosító javaslatot nyújtottunk be, és egy megfelelő nemzeti stratégiát várunk Bulgári, Bulgáriától a hosszú távú tervek felsorolásával a megújuló energiaforrások terén, és az elnök félbeszakítja a hozzászólót, kedves Valéán asszony, mondja az elnök, sajnos lejárt a hozzászólási ideje. Stojanov úr szeretne kék kártyával jelentkezni, és szeretne kérdést feltenni. Szeretne önhöz kérdést intézni haciendo uso. Valán asszony, én önhöz szólok, önhöz beszélek, hallja, amit mondok. Stojanov úr szeretne kék kártyával kérdést föl, föltenni önnek. Ehhez meg kell kérdeznem önt, hogy, me, hogy válaszol, meghallgatja a kérdését, és megválaszolja ezt a kérdést. Stojanov úr, egy perce van, tessék. Nagyon rövid és specifikus kérdése van. Valian asszony a biztonságról beszélt. A négy kisebb blokk leszerelése előtt a legbiztonságosabbnak nevezték őket az atomenergia ügynökség, így nevezte. Kérem, akkor válaszol a kérdésre. Nos, kedves kolléga, elnök úr, mit is válaszolhatnék? Azt hiszem, hogy sokan úgy döntöttek, ezt kell támogatni. Semmi megjegyzésem nincs ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Csemadopoulos képviselőnek a zöldek nevében másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr! A vita során figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt évtizedben Európa Bulgáriának 550 millió eurót bocsátott rendelkezésre a négy blokk leállítására. Most további 300 milliót adunk, tehát összességében 850 millióról beszélünk, anélkül, hogy figyelembe vennénk a felújítási összegeket, illetve a biztonság növelő intézkedéseket. Hatalmas összegeket fizettünk tehát ki. Nem akarjuk, hogy további kötélhúzásra kerüljen sor Bulgáriával. A parlamentnek és az Európai Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy az atomhulladékot biztonságosan ártalmatlanítják, és ennek részének kellene lennie a leszerelésnek. A görögök, illetve a, a, a bolgároknak bulgárok azt kérték, hogy ennek a 300 milliónak egy részét fordíthassák bizonyos konkrét célkitűzésekre. Nem tudom, hogy Törökország és Oroszország közötti megegyezésnek tudatában van-e a nukleáris lobby, egy, amely szerint egy atomerőművet szeretnének építeni földrengés közeli területen. Elnök, sajnos lejárt a hozzászólási ideje, Parvanova asszony szeretne kék kérdéssel fordulni önhöz, kék kártya kérdéssel. Kérdezem Trenodopulos képviselőt, hogy meghallgatja a kérdést. Igen, tessék, Párvenova asszony, kérem, minél rövidebben tegye fel a kérdését. Elnök úr, itt zsarolás szó hangzott el, Valian kolléganőm mondta, hogy nem megfelelően használták fel az alapokat, amelyeket kaptak az előző részletet. A kérdésem a bizottság képviselője ez a következő ellenőriznie. Elnézést kérek, nem ezt mondja az eljárási szabályzat. Kérem, vegye fel Parvanova asszony a fejhallgatót. Kérdést tehet fel a hozzászólóhoz. Sajnos ezt a jegyzőkönyvet töröljük, és Trimopulos úrnak nem kell válaszolnia. Van Orden úr egy perc az egyszer nevében. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A Kozlodói 3-as 4-es blokknak az idő előtti eh, le nem tudtuk megelőzni. Nem volt ez szükséges, és nyilván nem biztonsági eh, elvárások miatt zárták ezt le. A lignit alapú erőművek és rendkívül nagy károkat okozhatnak a környezetre. Mind gazdasági, mind környezeti károkat okozhat ez a lépés. Az Európai Unió Uniót ugyanúgy kell kezelnie Bulgária, az Európai Uniónak ugyanúgy kell kezelnie eh, Bulgáriát, mint más országokat is, amikor a nukleáris erőművek és blokkoknak az idő előtti bezárására kerül sor. Nagyon sok pénzt fordítottunk erre a leszerelési folyamatra. Nagyon fontos, hogy ezeket az alapokat megfelelően költsék el, és erről számoljanak be. Remélem az Európai Bizottság tájékoztatni tud bennünket erről. Emellett a kompenzációt is fel kell vetnünk, az energiaveszteséget kompenzálni kell. Bulgáriának nagyon nagy új kapacitásra vagy egyéb kapacitásra lesz szüksége, hogy a veszteségeket kompenzálja, és és hogy a energiállátás biztonságát garantálja. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Ranzdorf úrnak a Goya e nevében egy perc. Chtěl bych říci, že nem... Köszönöm szépen, hadd mondjak egy valamit. A kozlódói program nem koncentrálhat csak arra, hogy a radioaktív anyagot áthelyezzék, és az energiahatékonyságot növeljék Bulgáriában, és ezt finanszírozzák, valamint alternatív energiaforrásokat finanszírozzanak. Szerintem a program hozzájárulása a gazdasági és szociális stabilitáshoz a Balkánon, azért mert a Balkán teljes egészében benne Bulgária is érzékeny pontja az EU-nak, mint ahogy a gazdasági válság alatt láttuk. Ezt a kereket nem szabad elfelni. A csatlakozás szerződés 30. cikkéről nem feledkezhetünk meg. Alapvetően 2009-ben is erre hivatkoztunk, új keret van, de folyamatosság a 30. cikk tekintetében. Köszönöm, Ransdorf úr. A következő szóló Stojanov úr, két és fél perc, függetlenek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, ma este kompenzációs rendszerről beszélünk, amelyet Bulgáriának kapnia kellene a kozlodói blokkok lezárásáért. Ez a kompenzáció helyes, igazságos és időben érkezik. A szakértők szerint Bulgária vesztesége a kozlodói erőmű bezárásával, a két blokk bezárásával sokkal magasabb, mint a kompenzáció, amit kap. A kérdés azonban az, hogy miért kellett erre sort keríteni. Ahogy már elmondtam, Európa legbiztonságosabb blokkjairól van szó. Az egyik legnagyobb presztízsel rendelkező ügynökség, az Atomenergia Ügynökség állapította ezt meg. Miért kellett ezeket lezárni? Ez tényleg őrület, hogy a zöldek kapták meg ezt a e, jelentést, és azzal kezdik, hogy e, hogyan lehet itt tönkretenni. Ne önök mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk, hiszen az önök országa zsarolta az Európai Uniót, és sokkal több pénzt kapott, mint Bulgária. Azt szeretném kérni zöld kollégámtól, hogy ne prédikáljon nekünk arról, hogy ki mit kaphat. A zöldeknek egyetlen céljuk van, egyetlen cél vezérli őket, van egy problémájuk. Mégpedig az a probléma, hogy kozlodói lezárásával növelik a széndiokszid kibocsátást, és most szeretnének Bulgáriától alapokat elvenni, pénzeket, támogatást elvenni és másfelé irányítani. Ezt azért teszik, mert nem tudnak szembenézni a választóikkal, és nem tudják megmagyarázni nekik, hogy hogy lehet az, hogy a választóknak többet kell fizetni, és emellett még nagyobb a széndiokszid kibocsátás is. Van még egy ö, módosítás, mely szerint Kozlodúinak példát kellene mutatnia. Egyetlen dologban mutatott azonban példát Kozlodúi, az az, hogy a régi típusú reaktorok hogyan tudnak megfelelően működni. Az egyetlen példa, amit adhatunk a jövőnek, ez egy negatív példa, politikai őrültséggel elértük azt, hogy az egyetlen hasznot hajtó ágazatot tönkretettük az országban. Köszönöm, mondja az elnök, Stojanov úr. Azt gondolom, hogy ön a határokat feszegeti, a korrekt magatartás határait feszegeti. Nem kapcsoltam ki a mikrofonját, hiszen szeretném nagy lelkűségünket, szeretnék nagy lelkűségünkről tanúbizonságot tenni. A zöld kollégát ön egyértelműen megtámadta, de szerettem volna bebizonyítani, hogy hogy hajlandóak vagyunk végighallgatni a beszéd, beszédét. Mindemellett én személy szerint azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, és legközelebb ilyen beszéd esetén lefog, ki fogom kapcsolni a mikrofonját. Ezzel a frakciók nevében hozzászólók listája lezér, lezárult, és az egyéni hozzászólások következnek. Az első Stoloyan képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, ha bár aggaszt bennünket a pénzügyi válság, a bizottság más problémákkal is foglalkozik, és továbbra is ezt teszi. Bulgáriának joga van megkapni azt a pénzt, amelyet megígértek neki a leszerelésre megígérték. Támogatom a villamos energiát. Az atomerőművek által termelt energiát. Azt hiszem, az EU nem érheti el a céljait, a tiszta energiát, anélkül, hogy atomerőműveket építenénk szilárd meggyőződésem, hogy minden országnak joga van atomerőműveket építeni, de mi az EU-ban kollektív felelősséggel bírunk. Szolidárisak kell legyünk abban, hogy milyen technológiát használunk az atomerőművekben. Az Európai Bizottság legyen nagyon kemény, amikor az új atomerőmű programokat értékeli. Köszönöm szépen, Stolozsán úr. Peleszki úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, kiváló munkát végzett támogatom azt a jelentést, amelyről most éppen szól a vita. Emellett támogatom azt is, hogy 300 milliós segítséget nyújtsunk Bulgáriának a négy blokk lezárására három év alatt. Ezzel egy időben az alapok felhasználásának az ellenőrzését er- szigorítani kell. Azt hiszem, hogy ezzel elmondhatjuk, hogy az igazságtalanságnak vetünk véget, és szolidaritásra teszünk tanúbizonyságot, ahogy Litvánia és eh, Szlovákia és segítséget kaptak. Ez a négy blokk eh, leállításra került egy ideje, ezért fontos, hogy leszereljük őket. Eh, ugyanis másként környezetvédelmi kárt okozhatnak. A lezárás után az atomerőmű munkatársainak és dolgozóinak új kihívásokkal kell szembenézniük. Litván példára alapulva el kell mondanom, hogy váratlan akadályok merülhetnek fel, és nem lehet az ütemterveket betartani. Egyetértek azzal, hogy a, hogy a segítségnyújtás oroszlán részét a leszerelésre kell fordítani, és a az elhelyezésre. Azonban támogatni kell a dolgozókat és segíteni kell a munkavállalókat, hogy az új elvárásoknak, munkaerőpiaci elvárásoknak megfeleljenek. Fontos, hogy ezek az erebb emberek átképzésre kerüljenek, hogy a tudásukat és a tapasztalatukat más területeken fel tudják használni. Új, fenntartható munkahelyeket kell létrehozni, új iparágakat, amelyek innovatívabbak. Köszönöm, Palecki úr, mondja az elnök. Simánszki úr következik. Lega- nem ül a helyén, de valahol máshol ül, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A négy blokk leszerelése a kozlodi atomerőműben jelentős energiakapacitás veszteséghez vezetett Bulgáriában. Ez kihat az energiállátás biztonságára a régióban, és a CO2 kibocsátásra is. Ez pedig kell érdekelje az európai képviselőket, már pedig mi kell tartsuk a hátunkat egy ország energia problémái miatt a szolidaritás a legjelentősebb elv az energiapolitikában. Diszkriminációt alkalmazunk az atomerőművek ellen. Köszönöm szépen, Simánszki úr. Két perc Krécu asszonynak. Köszönöm szépen. Beszél a kozlodói eh, atomerőmű leszereléséről és leállításáról beszélünk itt most. Ahogy itt elhangzott, ez a leszerelési folyamat a szomszédos államokra is kihatással van, és más országoknak eh, példát kell, hogy nyújtsunk abban, hogy mi történik akkor, hogyha egy atomerőmű eléri az életciklusának a végét. A kozlodói atomerőmű mindig is problémát jelentett a román hatóságok számára, főleg a Csernobili atom baleset után. Ezért tájékoztatni kell mindenkit, akit érdekel a téma, hogy információkat kaphatnak a leszerelés különböző fázisairól, és arról, hogy a veszélyes hulladékot hogyan helyezzük el, és hogyan rekonstruáljuk a kozlodói területet, rehabilitáljuk a kozlodói területet. Ezért, kap, ezért is kap támogatást, ezért kell, hogy megszakítás nélkül kapja a támogatást. Úgy tűnik, hogy megfelelő mértékű támogatást kap ez az ország, Szeretném a reményemet kifejezni, hogy a, arra, hogy a megfelelő tervezés lehetővé teszi azt, hogy a leállítás és a leszerelés példát nyújtson az európai pénzek felhasználására. Köszönöm, Krétu asszony, mondja az elnök, az utolsó hozzászóló, Pálcsitis úr, két percre. Köszönöm szépen. a közép-kelet-európai országok közül egyesek, amelyek tá, ö, csatlakoztak az EU-hoz. ilyen bonyolult kötelezettségeket vállaltak az atomerőművek leszerelésével kapcsolatban, és az azon hulladék kezelésével kapcsolatban. Ezek atomenergiával rendelkező ö, országok ezek az erőművek a területükön nem felelnek meg az EU szabályoknak, ezért finanszírozásra van szükségük a leszereléshez és leállításhoz. A leszerelési munka biztonsága és a plusz feladatok további terheket jelentenek ezen országoknak. Nincs megfelelő alapok arra, hogy atom hulladékot tárolják. Ez a környezetet veszélyezteti nemzedékek számára. Ezért gratulálok a bizottsági javas, bizottságnak a javaslatához, mert Bulgár támogatása úgy, mint Litvánia nem tudná megfelelően lezár, leszerelni a gazdasági követ. Köszönöm szépen, Belcétis asszony. Ez a vége az ennyi hozzászólók listájának. Most mondanám, hozzászólások lennének, nem látok neveket a listámon. Ezért tovább léphetünk és szót adhatok Öttinger biztos úrnak. Öttinger biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen ezt a nyílt vitát ebben az érzékeny témában. Végül szeretném aláhúzni, hogy az Európai Bizottság üdvözlendőnek tartja a támogató jellegét ennek a jelentésnek, és támogatja azt, hogy 2013-ig 300 millió euróval támogathassa az Európai Bizottság Bulgáriát. További lépés az is, hogy a le, biztonságos leszerelési intézkedésekre kell fordítani ezt a pénzt, és egyéb energiaterületeket is támogatni kell elmondjuk azt is, hogy célzottan kell felhasználni a forrásokat, és ezt következetesen ellenőrizni fogjuk. A módosító indítványaikat, javaslataikat tudomásul vesszük. Biztos vagyok abban, hogy a parlament véleményét a tanács figyelembe tudja venni, ott, ahol a rendelet céljainak tisztázása és pontosítása fontos mivel hozzájárulnak a további finanszírozáshoz. Ez az Európai Unió szolidaritásának kifejeződése Bulgária felé. Itt természetesen az atomerőművek biztonsága élvezi az első rangú prioritást. Köszönöm szépen a munkát, még egyszer köszönöm Hármszaszonynak kifejezetten ezt a jelentést. Köszönöm szépen, biztos úr. Végül pedig a vita befejezésképpen Harms asszony, a jelentéstevő kapja meg a szót. A vita végén szeretném még megállapítani, hogy az atomerőművek leállítása Szlovákiában, Litvániában és Bulgáriában úgy történt meg, hogy a nemzetközi szakértők nyilvánultak meg, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megvizsgálta ezeket a Csernobil típusú erőműveket, és nem látott lehetőséget arra, hogy utólagos biztonsági standardok bevezetésével, felépítésével teljesítsék az előírásokat. Szerintem ez egy bölcs döntés volt, és azt gondolom, hogy ez a döntés igazolja azt, hogy szolidárisak legyünk, a holnapi döntés is ilyen lesz, reméljük. Tehát eh, Litvániával, Szlovákiával és Bulgáriával legyünk szolidárisak oly mértékben, vagy oly értelemben, hogy részt veszünk ennek a leállításnak a költségeiben. Még egyszer szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az összes ilyen országban, és csak úgy, mint a nyugat-európai országban, sőt az egész világon is, egyetlen egy ország sem talált felelős megoldást a végső elhelyezésre radioaktív hulladék elhelyezéséről beszélünk. Ez egy olyan feladat, amely még előttünk áll, holott számos országban milliárdokat költöttek már erre, és 30 éve keresnek felelősséggel vállalható utat. Azt gondolom, hogy ez egy olyan vita, amelyel mindenek előtt azoknak kell foglalkozniuk, akik a rendkívül kockázatos technológiát, az atom erőműveket, az atomenergiát képviselik és támogatják, mert én úgy látom, és az európai polgárok többsége támogat engem. Ez egy olyan megoldatlan kockázatot jelent ennek az energiának az alkalmazása, hogy ez már önmagában is ellene szól az atomenergia használatának, de ezt még tovább vitatjuk majd Öttinger úrral. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel a mai eszmecsere befejeződik. Szavazásra holnap kerül sor 12 órakor, és 9 és 13 óra között, 15 és 17 óra között lesz további ülés. Holnap a napi rendet megtalálják az Európai Parlament honlapján. Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy jól bántak az